felszólítjuk az USA hatóságait arra, hogy teljes mértékben zárják be a Guantanamo-i börtönt. Elnök. Köszönjük szépen, biztos asszony, Malmström asszony felszólalását. Ezzel lezártuk az eszmesérét, következik a szavazás. Vietnámmal kapcsolatban 7 állásfoglalási indítvány tervezet született. Az hat frakcióé egybefogható egy állásfoglalási indítványként. A GÜE kivételével a hatok közös szöveget fogalmaztak meg, ezekről tehát együtt szavazunk. Nem, nem jól mondom, mondja az elnök. név szerinti szavazással a, a frakció közös állásfoglalás mintítványáról szavazunk, előveszem a saját szavazókártyámat is, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Y queda aprobada, por cierto, de manera unánime. A közös állásfoglalási indítványt egyhangulag elfogadtuk. Tenemos ahora seis, la votación de seis propuestas de resolución. Most szavazunk további hat módosi állásfoglalási indítványról a kazaksztáni emberi jogi helyzetről. Ezekhez tartozik egy szóbeli módosító is, de Kaiser asszonynak adok szót, hogy ezt ismertesse velünk. Ha jól tudom, ez egy technikai jellegű módosítás, de hát mondja el ön maga. Gondolom nem lesz gond annak elfogadásával, de Kaiser asszony parancsoljon. parancsoljon. Az N pontban N. Az szerepel, hogy Estonasszony látogatása kapcsán Kazaksztánban ő nem adott ki az ügyről látogatás után semmilyen nyilatkozatot, vagy ne adjon ki, nem adott ki. Nos, 2012. decemberében ő nyilatkozott a témában, Tehát én ezt úgy módosítanám, hogy nem egyből nyilatkozott, hanem 2012. decemberében nyilatkozott, egy hónappal később, de nyilatkozott. A tényszerűséghez ez hozzátartozik elnök. Jó, nem látok ellenkezést, akkor szavazunk az egész szövegről, a hat állásfoglalásiról ezzel a szóbelit is ideértve együtt. Ezt is név szerint együtt meg ezt a szavazást, ezért most megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak a szavazógéppel, és ha mindenki szavazott, akkor mindenki, mindenki, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy nagy többséggel elfogadtuk azt túlnyomó többséggel. A mai ülés jegyzőkönyvét következő ülésünk elején majd elfogadásra fogjuk előterjeszteni, a ma elfogadott állásfoglalások benne lesznek abban. Posszel